Nagy öröm számomra, hogyha holnap támogatni tudják majd az így kérlelt anyagot. Hölgyeim és uraim, ezzel ezt a vitát akkor lezárom. Holnap 11.30-kor szavazunk a témában. Következő napi rendi pontunk egy állásfoglalási indítvány a légijárművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások. A közlekedési szakbizottság nevében Brian Simpson ura szeretném felkérni, parancsoljon. Elnök úr, igen, a közlekedési szakbizottság elnökeként én vagyok az, aki hivatalosan beterjeszti azt az állásfoglalás indítványt, amelyet a közlekedési szakbizottságban fogadtunk el, tehát hogy utasítsuk el a bizottság javaslatát, ami a repülési időre vonatkozik. Saját véleményem kicsi eltér attól, amit a szakbizottság képviselt, minden esetre én magam ezt a hivatalos javaslatot szeretném beterjeszteni önök elé. Köszönöm szépen, mondja az elnök, a bizottság nevében pedig Kallász biztos urat szeretném felkérni. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság javaslata a repülési idő korlátaival kapcsolatban nem egy szokásos, szokványos javaslat, hanem egy biztonsági javaslat, egy biztonsági rendelet, ezt a tagállami képviselők szakbizottsága fogadta el 2013. júliusában túlnyomó többséggel. Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség biztonsági szabályokat dolgozott ki ezzel kapcsolatban, és a személyes véleményem az, hogy a biztonsági szabályozást nem szabad politikai vitatárgyává tenni, hanem a felhatalmazott mandátummal rendelkező szakértők dolga erről dönteni. Amikor külföldi partnereinkkel tárgyalunk, és nagyon kemény légiközlekedési tárgyalásaink vannak, a keleti és déli országokkal főként, mindig nagyon keményen felszólítjuk őket arra, tárgyaló partnereinket, hogy a politikai interferenciákat ki kell felejtenünk a biztonsági kérdésekből. A konstruktív döntéshozatat elősegítendő szeretnék néhány pontosítással élni e rendelettel kapcsolatban. Először is, ami a javasolt bizottsági rendelet 5-ös preambulum bekezdését illeti, a tagállamok a az üzemeltetőktől, szolgáltatóktól védelmi jellegű intézkedéseket követelhetnek meg, amit pedig az elvárt eljárásokkal kapcsolatban, illetve az egyen szintű biztonsági követelményekkel kapcsolatban írhat elő. A következő pedig az otthoni rendelkezésre állási időre vonatkozó szabály úgy került kialakítva, hogy 18 óránál többet ne kelljen ébren töltenie egyetlen légiközlekedési dolgozónak sem. A specifikációkat pedig úgy kell meghatározni, hogy a legénység tagja ne kerülhessen repülési helyzetbe, hogyha már több mint 18 órája ébren van. A bizottság javaslata a tanúsítványokban és specifikációkban meghatározza, hogy a légitársaságok fáradtsági kockázati tényezőket állapítsanak meg. Ezen kívül pedig az érdekelt felek, tehát a légiközlekedési dolgozók képviselői például a rendelettel kapcsolatos jövőbeli változtatásoknál konzultációs partnereink lesznek, ahogyan az Európai Parlament is. A parlament eldöntheti, hogy elfogadja a jelen, ezt a javaslatot vagy sem. A repülési idő nem egy szabályozás nélküli terület. A bizottság tiszteletben tartja az önök döntését. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig akkor Gross urat szeretném felkérni. Elnök úr, tisztelt biztos úr, Elsőként két előzetes megjegyzést engedjenek meg. Egyrészt szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ezt az anyagot előkészítették, műszaki szempontból sem egyszerű, témáról van szó, nagyon méltányos információkat kaptunk, és ennél fogva a jó jogalkotás is biztosított itt a parlamentben. Said El Kadraoui képviselőtársunknak is szeretnék köszönetet mondani, aki a mai napig igyekezett bizonyos helyeket tisztázni, pontokat tisztázni, mert számos frakció kérdéseket tett fel, és azt gondolom, hogy a biztos úr mostani expozéja is nyilvánvalóvá tette ezt. A néppártnak prioritása a biztonság, és egyetlen embertől sem fogjuk szemünkre vetni, hagyni az, hogy lobbistáknak a meghosszabbított kezét fogva politizálunk. A polgárok, a, az utasok biztonsága az elsődleges. A bizottság javaslata a saját vizsgálódásainkra alapozva is mindenképpen előremutató. Talán nem tudunk mindent elérni, amelyet, amit néhányan kerestek megoldásként, vagy vártak volna, de hogyha valaki ezt most nem fogadja el, akkor gyakorlatilag visszalépünk, és a biztonság szempontjából semmiképpen sem lenne helyes. Mindenképpen támogatnunk kell ezt a kezdeményezést és a biztos úr pontosítása is azt jelenti, hogy mindaz, amit néhány országban, amit már szigorúbban szabályoznak, azt ne csináljuk vissza. Ez egy nagyon lényeges elem. Az eljárás során pedig fontos az együttműködés a, az érintett emberekkel, úgyhogy biztos úr felé mondom, hogy a negyedik pont számunkra nagyon nagy jelentőséggel bír. A dialógus a nyitott objektív párbeszéd a szívügyünk, nem szabad itt megmásítani a dolgokat, mint ahogyan többször már kísérletet tettek erre. Köszönjük szépen, most Elkádra új úr kap szót három percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt bizottsági alelnök úr, kedves kollégák, először is leszeretném szögezni, hogy valóban a téma nagyon bonyolult, technikai, és mégis nagyon sok érzelmet is kelt. Éppen ezért fontos, hogy megőrizzük hidegvérünket, és ne akarjunk túl gyors következtetéseket levonni. Az eljárást is bírálták egyesek, de e, elhangzott már, hogy itt az Európai Parlament jogalkotás kezdte a jogalkotást, és mi voltunk azok, akik szakértőkre akartuk bízni a témát, ezért tartott három évig a szöveg Az utolsó fél évben kapcsolódott be a bizottság, és sorakoztatta föl a saját szakértőit, a tagállamok szakértőit, és most került olyan szintre, hogy igent vagy nemet mondhatunk rá. Elfogadhatjuk a kidolgozott anyagot, vagy leszavazhatjuk azt. Az utóbbi hetek során nagyon sok furcsa dolog került napvilágra a téma kapcsán. Ezek közül néhányat megértek, de mi nem tudunk érdemben, tartalmilag részleteiben beleszólni a szövegben, nekünk csak vétó jogunk van. Brian Simpson is elmondta, és Gross úr is, hogy ha összehasonlítjuk azt, ami most van az asztalon, és a, ami a tagállamokban érvényesül, kimondhatjuk, hogy 95%-ban ezek átfedésben vannak egymással de nem is a nemzeti jogalkotással kell az európai szabályt összevetni elsősorban, hanem a gyakorlattal. És egyes tagállamokban kiváló gyakorlatot folytatnak, rendes szakszervezeti tárgyalásokat folytattak, míg máshol ezeknek nyoma sincs, és ezeket kár lenne fellazítani. Örülök annak, hogy a biztos úr megismételte, hogy az már létező rendszerek, és különösen azok, amelyek a biztonságot még szigorúban írják elő, és a szociális egyeztetést, mint ahogy ezt az európai szöveg várná el, azokat meg kell, meg lehet tartani. Nem akarok minden részletet most felsorolni, de az egy fontos dolog, hogy semmilyen értelemben nem lehet fellazítani a szigorúbb nemzeti szabályozást, ha létezik ilyen. Például a 18 órás óra után éjszakainak kell tekinteni a munkavégzést a légiforgalomban, és ezzel egyébként a szakmai szervezetek is egyetértenek. Köszönöm tehát, amit elmondtak, én a bizottság javaslatát támogatnám, és nem annak megvétózását. Köszönöm, Meissner asszony következik. Vielen Köszönöm szépen, biztos úrnak is köszönöm ezt a bevezetőt. Hát nem volt egyszerű ez a dolog, mert amikor én is hallottam el az ügyről először, eléggé szkeptikus voltam, nem tudom, hogy helyes ez a javaslatot, sőt meg is kérdőjeleztem, hogy helyes volt-e az, amit 2008-ban eldöntöttünk, azaz, hogy egy külön Grémiót állítunk föl az EASA-val, és vele fogjuk eldöntetni, hogy mik a helyes repülési idők. Nagyon sok beszélgetés, tárgyalást folytattam, volt meghallgatás a szakbizottságban, sőt, az egyes pilótákkal is, nem csak a szakszervezetekkel beszéltem, és végül arra jutottam, hogy ez a javaslat jó kompromisszum, és érdemes támogatni. Nyilván lehetne még jobb is, most azokról a pontokról szólnék, amelyekre külön oda kell figyelni. Ugye a maximális éjszakai repülőidőt nem szabad 10 óránál túl méretezni, ez az egyik nagyon fontos pont. Amerikában 9 óra ez a határ, nálunk 11, és ez persze több, mint a 9, illetve a 10 óra. De hogyha összehasonlítjuk az amerikai repülési idővel, ott sokkal rövidebb a pihenési idő az interkontinentális repülőutak között. Tehát mindezeket összevetve a 11 óra jobb, hogyha elegendő a pihenő, pihenésre szánható idő is. Úgyhogy ez a javaslat összességében mindenképpen javulást jelent a státuszkóhoz képest, nagyon sok tagállamban legalábbis, és összevetve azzal is, ami európai szinten volt érvényes. És hát ez a dolog lényege. Elhangzott már az is, hogy amennyiben egy tagállam ennél jobban kíván eljárni, azaz még jobb feltételeket kíván szabni, vagy egyes légitársaságok, akkor ez nem tiltott, sőt, támogatandó. Ami döntő ebben a történetben az az, hogy sok előrelépés történt ezzel a kompromisszumos javaslattal, olyan ponton is tartottunk, ahol a légitársaságok egyáltalán nem örültek a trendeknek, de hogyha biztonsági előírásokkal, amelyek Európa szerte érvényesek lesznek, előbbre jutunk, akkor jóton járunk. Három tagállam tud most még jobb feltételeket felmutatni. Én azt javasoltam, hogy holnap utasítsuk el a javaslatot, mert ezáltal gyakorlatilag az állásfoglalást támogatjuk, ami azért fontos, hogy a munkánk ne, le, ne legyen hiába való. Köszönöm szépen. Köszönjük. Most pedig két és fél percre Kámer úr kap szót. Elnök úr, Elnök úr kedves kollégák, 2009-ben Buffalo-ban súlyos baleset történt, 50 utas halt meg, mert ráadásul nem csak utas, mert lakott területre zuhant a gép. Mindkét pilóta elaludt, hallható volt a fekete dobozban a horkolásuk. USA-ban a 9 óráról, 10, 9 óráról és 16 óráról vitatkoznak. Minden harmadik pilóta bevallja, hogy már aludt el repülés közben, és minden második azt mondja, hogy társpilótája is aludt már menet közben. És szerencsére még mindig nem történt Európában óriási baj. A 216 per 2008-as határozatban arra való hivatkozással akarták megnövelni a repülési időt, hogy a legfrissebb tanulmányokra hivatkoztak. De minden tudós szakértő egyetért abban, hogy 10 óránál többet nem szabad repülni. Miért maradtunk 11 óránál? Azért, mert Európából az USA-ba 11 órára van szükség, és az egy harmadik pilótát igényelne, hogyha ezt a szakember szakvéleményt betartanánk. Ez ö, ö, jegyenként 1,50 euró 50-nel növelni meg a jegyek árát. Én nem ismerek senkit, aki ne költene szívesen egyötvenet arra, hogy biztonságban repülhessen. E, a, a pilóták és utasok biztonsága kéne, hogy a legfontosabb legyen. Három év alatt semmi nem történt, és most röviddel az eszmecsere előtt megpróbálják lenyomni a torkunkon a 14 órát, ez, ez felelőtlenség, nem fogjuk ezt elfogadni. 2009 óta semmi nem történt, pedig eh, ha a 9 órát bevezetnénk, akkor eh, eh, is még csak kullognánk az amerikai szabályok után. A szakvélemény 10 óráról szól, tehát akik holnap név szerint elfogadják a bizottsági javaslatot és a mi állásfoglalásunkat elutasítják, azok a lelkiismerettükkel kerülnek majd biztonságba, amikor Európában lezuhan majd egy gép a pilóták elalvása miatt. Uh, Mr. Kramer, will you accept Kramer úr egy kék kártyát elfogad Eisner asszonytól. Ja, Madam Eisner? Igen, Eisner asszony. Liebe Kollege Kramer. Kedves Kramer kollega, jó, hát persze, hogy a közlekedési biztonság mindannyiunk szívügye, minden egyes járműre vonatkozóan lényeges ez, de hát nem gondolja ön, hogy a légiközlekedés biztonsága már most is magas színvonalú? Hogyha valóban úgy lenne, hogy ön bemutatta, hogy nagyon sok pilóta állandóan aluszkál, hát akkor nem több mindennek kellett volna történnie? A harmadik kérdésem pedig az, hogy éppen pilótáknál is megvan a lehetőség, hogy I'm not fit for flight, azaz bejelentheti, hogy nem képes repülni. Szeretném látni azt a pilótát, aki ezt bevallja, hiszen mindig attól fél, hogy akkor felvonnanak neki. Azt gondolom, hogy ez az állásfoglalás jobb ezt állítani, hát igen. Nagyon sokszor nem láttuk a következményeket, miközben most szavazni fogunk. Ugye 12 és fél óráról is szól volt, ami 45 percet több, mint ami már most lehetséges repülési idő. Tehát nincs információ és holnap szavaznunk kell. Hát ezt egyszerűen nem lehet megengedni. Nem akarok ilyen szabályozást Európában. Kállász úrnak pont az lenne a feladata, hogy egységes szabályokat teremtsünk, a 10 óra elég, és igenis a tudományos kutatás eredményeket kell betartani. Köszönjük szépen, most pedig Foster asszony következik három percben. Uh, Köszönöm elnök úr, tisztelt képviselők! Frakcióm nevében rendkívül csalódott vagyok, hogy ez az állásfoglalás a plenárisra került, sőt, az is nagyon frusztrál, hogy számos félretájékoztatás szerepel ebben a szövegben. Kramer úr, hogyha információra van szüksége, nagyon szívesen adok önnek információt. Magam is ebben a szektorban 25 évig dolgoztam, és magam is foglalkoztam a repülési idő korlátaival, ugyanis én magam szakszervezeti tárgyalópartner voltam, és biztosíthatom, hogy én vagyok az utolsó, aki könnyedén venni a biztonsági kérdéseket. Én magam is egyébként felelőse voltam annak, hogy a kötelező beszámolói rendszert bevezettük Európában. Körülbelül négy évig az az ipar képviselői, a szakszervezet képviselői nagyon komoly vitát folytattak. Kutatásokon alapultak ezek a tárgyalások, illetve különböző tanulmányok eredményein. Ezért tehát azt gondolom, hogy a repülési idő korlátaira vonatkozó szabályok teljes csomagnak tekintendőnk, nem pedig egymástól különálló követelményeknek. Ez a csomag számos olyan intézkedést tartalmaz, amely jelentős biztonsági előrelépést jelent a rendelet szempontjából. Itt általában sokkal szigorúbb szabályok valósulnak meg, mint egyes Európai Uniós országokban, mint akár Németország vagy Franciaország. Ennek a rendül, rendeletnek azonban nincsen hatásköre arra vonatkozóan, hogy a kollektív tárgyalásokra kitérjen. Mindig a legnagyobb védelmet biztosító szabályokat kell betartani, és ezzel tudjuk biztosítani a legmagasabb szintű biztonságosságot. A brit polgári légiközlekedési hatóság, illetve más országok légiközlekedési hatóságai, illetve a tagállami kormányok támogatják ezt a rendeletet. Nagyon remélem tehát, hogy elutasítjuk az állásfoglalást. Azt is javasolnám, hogy a pártok pedig a közlekedési szakbizottságnak számoljanak be, illetve a felek számoljanak be a rendelet végrehajtásáról annak érvénybelépése után egy évvel. Én magam egy olyan országból jövök, amely szigeten található és nagyon komoly közlekedési ágazattal rendelkezik főként a légiközlekedés területén, és szeretném, hogyha az utasok úgy utazhatnának, hogy tudják, a legmagasabb szintű biztonsági intézkedéseket tiszteletben tartják. Ezért frakcióm támogatni fogja ezt a rendeletet. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk asszony, két percet kap. Köszönöm. Az a bizottság javaslatai a munkaidőre vonatkozóan felelőtlenek. A repülési szolgálati idő túl hosszú. Nagyon sok balesetet ismerünk. Minden ötödik baleset a légi közlekedésben is a fáradtságra vezethető vissza. A jelenleg javasolt idők 11-12 órás repülést is megengednének, noha a szakemberek csak 10 órát engednének meg tehát önök most megengednek, megengedik a pilótáknak egy olyat, hogy 22 óra ébrenlét után, akár 10-11 óra vezetés után több száz emberrel szálljon le. A fáradt pilóta lassabban reagál, ha ébren van egyáltalán, és minden külső ingerre. A, és a kabin személyzetet is meg kell védeni nem szabad, hogy a légitársaságok mérlege legyen a meghatározó. Öt független tanulmány bizonyítja, amelyeket egyébként az Európai Légibiztonsági Ügynökség kért elvégezni, hogy a repülési időt korlátozni kell, ebben az eljárásban a parlamentnek nincsen beleszólása, ezért én feltétlenül azt javaslom, hogy utasítsuk el a bizottsági javaslatot, és egy jobb javaslat elő ö, terjesztésére kényszerítsük rá. Kuhn asszony kap két percet. Kuhn úr, köszönöm, köszönöm szépen a szót. Nagyon emocionális sok érzemet kiváltó témáról van szó, hiszen a repülési biztonság az első, elsődleges, primér ö, utas jog. Ezért nagyon helyes volt, hogy a parlament annak idején közösen a tanácsal és a bizottsággal egy munkacsoportot állított föl, amely valóban függetlenül tudott dolgozni. Az EASA tagjai vettek benne részt, a Nemzeti Repülésbiztonsági Hatóságok tagjai, a pilóták, és kabin személyzet is képviseltette magát, nyilván megfelelő tapasztalatok birtokában. Az 50 szakértő is felmérte, hogy mik lennének a helyes repülési korlátok, és 11 óra 45 percről 11 órára korlátozták a repülési időt, és nyilván a fáradtságmenedzsmentet is igyekeztek kézbe venni, és ne felejtsük el ugye itt, hogy interkontinentális időzónákat átlépő utazásokról van szó, amikor ezeket az időket próbáljuk korlátozni, illetve megfelelő időt biztosítani a pihenésre, tehát nem belföldi utakról van szó. Ha most itt valaki azt mondja, hogy az éjszakai repülési időt 10 vagy 11 órára szabályozni kell. Hát Kalász úr elmondta, 18 óra hetente, ez már úgy tűnik függ, és mindaz, ami éjszakai repülést illet, azt külön kockázati tényezőket figyelembe kell rögzíteni. Az indítvány, ami benyújtásra került, az állásfoglalást nem fogjuk tudni megszavazni. Most kell a biztonsági követelményeket bevezetni, minimális standardeket rögzíteni, hogy a Single European Sky, az Egységes Európai Égbolton belül tényleg ugyanazok a szabályok érvényesüljenek. Köszönöm. The blue card, will you... Kék kártya, elfogadja Kón Mr. Kramer? Kramer úrtól érkezik. Erwähnt Tudom, hogy ön előtt ismerte, hogy a számvevőszék ismeretei alapján azt állapította meg, hogy az EASA legjobb lobby csoport minden más előtt Európában a légi forgalommal kapcsolatosan. Ezt látjuk mindenhol, és miután a légitársaságok 30 milliárd eurót kapnak az adó fizetőktől, mivel nemzetközi repülési, repülésekre nem fizetnek áfát, ezért a harmadik esete az EASA-nak a javadalmazására, előnybe részesítésére teljesen kézenfekvő. Kramer úr a politikai érveit minden egyes alkalommal hozza, ami a kerozinadót, az esziát és minden mást illeti, az EASA egy európai légibiztonsági ügynökség, nem politikailag nem befolyásolható, függetlenül működő szervezet. Ezt ki kell hangsúlyozni, mert különben a Német Szövetségi Repülésügyi Hatóságról is állíthatja ezt mondhatja azt, hogy ezeket mind megvásárolták, és minden csak arra fut ki, hogy maximálni tudják a légitársaságok a profitjaikat. Ez ellen mindenképpen tiltakozom. Fleckenstein úrt nem látom, úgyhogy Benion képviselő kap szót. Ah, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem volt könnyű ez a dosszié, már a megértése sem, és nagyon körültekintően kell eljárnunk, amikor döntést hozunk. A túlórázó pilóták elalvása tükrében senki nem szeretné ezt a szívére venni, mi különösen nem, akik gyakran repülünk. Tehát a légiközlekedés biztonsága nyilvánvaló nagyon fontos mindannyiunknak. Egyes tagállamok szabályozása azonban sem a pilótákra, sem a kabin személyzetre, sem az utasokra nézve nem kedvező, és vannak olyan kiskapuk, amelyeket egy európai szabályozás betömhetne ha azt akarjuk, hogy a pilótáink négy időzónán átrepüljenek, akkor biztos, hogy szükség van a pihenésüket szabályozó intézkedésekre. Lehet kimazsolázni egy-két-három követelményt, de az egész csomagot, ha vizsgáljuk, és megnézzük azt, hogy a, a szakértői csoportok javaslatára éppen a fáradtságmenedzsmentre vonatkozó kitételek is vannak benne, ezért ennyi év munka után szerintem igenis fontos, pont az utasok és pilóták és érintettek szempontjából, hogy ez megszülessen ez az európai szabályozás. Köszönjük szépen. Most megadom a szót Lichtenberger asszonynak két percben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, biztos úr, négy pontban bemutatta a véleményét, amelyet részben egy olyan szabályozáson, vagy jövőbeni szabályozáson alapulnak, amelyek a tárgyalásaink alatt a szakbizottságban semmilyen formában nem állt rendelkezésre. Akkor ezek után megbíznak önben? Azt gondolom, hogy kicsit túl sokat vár tőlem. Mindaddig, amíg nincsenek javaslatok, magyarázatok arra vonatkozóan, hogy mindez a gyakorlatban majd hogyan fog működni, nem várhatja el tőlünk, hogy mi megbízunk önben, amikor itt beszámol arról, hogy a javaslaton mit kíván módosítani vagy javítani. Mindaddig, amíg konkrétan nincs a kezünkben semmi, igazából nincs miről tárgyalnunk. Nem is csoda, hogy ez a téma ennyire ö, heves és emocionális kontextusban zajlik. Kérdéseim. A tehergépi jármű vezetők számára miért szigorúbbak az előírások, anélkül, hogy mindenféle kiskapuk legyenek a légitársaságok számára? a bemutatott tanulmányok közül miért, nem csak, az, miért csak azokra hivatkoznak és mutatnak be, amelyek a légitársaságok javára argumentálnak, és miért örülnek annyira a légitársaságok az önök javaslatainak ugyanúgy, mint az utasok jogait illető javaslatainak? A tudomány régóta vizsgálja a fáradtságot, a monotóniát, a kiegyensúlyozatlan munkaidőt, az éjszakai munkát, mindez nyilván borítékolja, hogy sokkal nagyobb a balesetek kockázata. Biztos úr, hogyha ön ezt figyelmen kívül hagyja, akkor nagyon veszélyes csapásra merészkedik ebben a házban. Nekünk azt kell bizonyítanunk, hogy a polgárok jovaj, javaj, biztonságát karoljuk fel, és biztosítjuk, és ezen nagyon intenzíven dolgoztunk is. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Ittenberger asszony, elfogad-e Lightfried úrtól egy kékkártyás kérdést? Igen, parancsoljon Lightfried úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Lichtenberger asszony, szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak önnek, mert a zöldek állásfoglalása vezetett oda, hogy történt valami, amivel, amire nem is számítottunk, azaz, hogy így elindult valami. Ugye támogattuk is a kezdeményezést, és szerintem ez helyes volt. Hogyha mozgás indul el, akkor mi lenne szükség, mire lenne szükség ahhoz, hogy ön is azt mondhassa, hogy igen, ezt, ezt már vállalni tudjuk. Nagyon egyszerű a válaszom, hogyha a tudományos eredmények ezen a területen holisztikusan kerülnek figyelembevételre, akkor el tudom fogadni a javaslatot, de mindaddig, amíg a standby és a repülési idő ilyen körülhatárolatlanul szerepel, és bizonyos határértékeket nem szabad túlépni, addig nem tudom elfogadni. Mindaddig, amíg a szabályok még mindig önkéntesek, és van lehetőség arra, hogy az államok akár tovább is léphetnek a saját törvényhozásokban, ezt nem tudom elfogadni. Ha lesznek világos, érthető javaslatok, akkor nincs problémám, de ezeket írásban szeretném látni. Egy puszta ígéret itt a plenárison, általános szavakba öntve nekem nem elegendő. Köszönöm szépen a következő hozzászóló következő hozzászóló tehát Henin úr. Köszönöm szépen. A légi közlekedés biztonsága nagyon szigorú szabályokhoz kötött, és a közlekedés éppen ezért a legbiztonságosabb a légi közlekedés a világon kár lenne visszamenni az időkre vonatkozó javaslatok tekintetében. Elutasítjuk a bizottság javaslatát, amely felhigítaná, felvízezni a szabályokat. Egy angol pilóta mesélt el nekem, hogy nagyon sokszor alszanak el menet közben, és ez súlyos veszély valamennyi utazóra. Az, ut- az utazási és pihenő időt egymáshoz viszonyítva kell kialakítani, és nem szabad tekintettel lennünk a részvényesekre. A gyakorlatban továbbra is 11 óránál többet fognak repülni a pilóták, ha ezt elfogadjuk. Koch úr kap két percben szót. Elnök úr, először is szeretnék kiváló munkájukért a pilótáknak és a kabin személyzetnek általában ö, köszönetet mondani. Európában a legbiztonságosabb a légi közlekedés. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy nem lehetne még biztonságosabb és még ö, szociálisabban elfogadható. Ezért a bizottságnak és a parlamentnek és az IASZ-nak szoros együttműködésben ö, egységes szabályokat kell alkotniuk négy év alatt az IASA 50 tanulmányt értékelt ki, és a jelenlegi javaslat ugyan nem tartalmaz minden kérést, amit a pilóták megfogalmaztak, de feltétlenül javítja a jelenlegi helyzetet. Ha elutasítjuk a bizottság javaslatát, akkor még csak a kis lépésekben való javítás esélye sem ö, marad meg, minden marad a régiben, és amit az eddig is jogosan kritizáltak a sajtóban és a pilóták is, az mind-mind megmarad. Tehát azért kérem, hogy fogadjuk el ezt a bizottsági javaslatot, mert végre Európa szinten első alkalommal egységes minimum előírások, normák lesznek érvényesek, és ezek sok tekintetben szigorodást jelentenek ahol pedig a piloták jobb körülményeket harcoltak, vagy harcolnak ki maguknak, azt ez az európai szabályozás nem érinti. És hosszú távon pedig elképzelhető a gyakorlatban a 9 órás repülés, mint cél. Az az időtartam, amely alatt az éjszakai járatokat definiáljuk. Ez most egyben két órával csökkenti a gyakorlatban a repülési időt, és minden hosszabb a repülési idő, annál hosszabb a pihenő idő is az új szabályzat, az új javaslat értelmében. És a 18 órás és a 36 órás szabály is garanciákat ad, és 12 hónapban pedig 1000 óránál többet nem lehet repülni, ez mind-mind szigorodás, ezek nagy eredmények. Eh, eh, Köszönjük szépen, Koch úr. Nem tudom, hogy Kramer úrtól elfogad -e egy kékkártyás kérdést. Igen, parancsoljon. Nem halljuk mikrofon nélkül sajnos a képviselő urat. Az USA-ban 9 óra van elírva éjszakai időszakra, és az USA nem éppen iskola példája a az ipar ellenségeinek, vagy a, az utasok ellenségének. Hogyha ott van erre lehetőség, akkor most mindezzel szemben a saját javaslatainkat sikerként próbálják itt eladni? Hát ezt el sem hiszem. Kramer úr, hallgasson ide! 11 eh, óra, eh, azt gondolom, hogy itt eh, összekeveri a nappali és az éjszakai repülési időt, és más kritériumok is vannak, mint például hogy a, a bevetés előtti pihenési idő, és e tekintetben jobbak vagyunk, mint az amerikaiak. Köszönöm. Free Road kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Eléggé faramúci helyzetben vagyunk, hát ezt meg kell vallanom. Miért? Hát Azért, mert úgy tűnik, hogy nem voltunk képesek egy mindenki számára kielégítő eredményre jutnunk. Előzetesen nagyon sok emberrel egyeztettünk, a szakszervezetekkel, az iparképviselővel, a pilótákkal tárgyaltunk. A végén pedig hát volt egy rossz érzésünk a bizottság javaslatával kapcsolatban. Azt hiszem ez több alkalommal kiderült itt a mai vita során. Az első ötlet ugye az volt a szakbizottságban, az volt, és ez észszerű volt, hogy üljünk le tárgyalni a bizottsággal, mert javításra szorul még ez a javaslat. Az, hogy hogyan jutunk el ide, hát erről lehet különbözőképpen gondolkodni. De aztán mi is történt? Hát a bizottság egyszerűen elzárkozott attól, hogy bármi is változtasson. És azt gondolom, hogy ez volt az oka annak, hogy a szakbizottság, a közlekedési szakbizottság visszautasítsa ezt a bizottsági javaslatot. Most pedig hirtelen jönnek a javaslatok szépen sorra. De egy olyan időhatáron belül, ugye egy héten belül, amikor is egy e-mailben a bizottság majd javasol, javaslatokat tesz. Hát így nem lehet eljárni. Nem lehet három-négy órás határidőn belül reggelhez képest majd elvárni, hogy mi szavazzunk. Ez egyszerűen komolytalan. Más témákkal szemben nagyon is komoly téma a repülésbiztonság, úgyhogy nyomatékosan mondom, hogy holnap ne szavazzunk, alaposan vizsgáljuk meg, hogy mit javasol a bizottság, és halasszuk el a szavazást. És hogyha nem történik alapvetően változás, egyáltalán nem látom értelmét annak, hogy ezt támogassam ezt a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Dürant asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Nos, ki beszéljen akkor? Okay. Rendben, mondja az elnök. Mike. Okay. Mikrofon. Ich weiß nicht, ob ich in der politischen Nem tudom, hogy a politikai véleményformálás ö, ö, tekintetében és az eljárási szabály tekintetében tévedeke. Én tudtommal a galérián ülőknek nincsen ö, joguk ö, tapsolni és véleménynyilvánítani. Elnök úrnak erről mi a véleménye? Okay, let's continue. Uh... Folytassuk a vitát. Parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót. Az az eljárás, amelynek a keretében most ezzel a kérdéssel foglalkozunk, a mi ö, ö, parlamentünknek semmilyen beleszólás, koalíciót nem tesz lehetővé, és utolsó pillanatban kapjuk a javaslatokat. Tehát E, nem lehet megítélnünk, hogy ezek az utolsó pillanatban született javaslatok e, kit szolgálnak, és e, az ígéretek, amelyek amúgy is részlegesek, betartatnak-e majd. Tehát ez egy hamis vita, nem valódi eszmecsere. Önök itt most azt akarják velünk elhitetni, hogy a 11 óra, sőt akár a gyakorlatban a 12 és fél órás repülés az elfogadható, és az otthoni pihenés 24 órás időszakán belül ezt el lehet várni a pilótáktól. A pilóta ennyi pihenés után, 16 óra repülés és néhány óra pihenés után valóban képes újra kormány mögé ülni. Minden szakértői vélemény szembe megy ezzel. Tisztelt elnök úr, én az utasok és a piloták érdekében a bizottsági javaslat elutasítását javaslom, Itt nem lehet igaz, hogy minden szakértő téved, és amíg le nem zuhan az első repülőgép ilyen okok miatt, addig játszadozunk ezzel, de aki komolyan veszi a dolgot, az nem gondolhatja, hogy fizikailag és lelki értelemben a kifárasztott személyzet érdemben tudja munkáját és biztonságban végezni a, kérjük, hogy hallgassák meg a szakértők véleményét, a bizottságnak ez a kutya kötelessége. Köszönöm szépen, most pedig elnézést kérek, mondja az elnök. Szeretnék mindenkit nagyon szépen megkérni, hogy akik a galérián ülnek, a karzaton ülnek, ne tapsoljanak, ne zavarják a képviselőket a munkában, ugyanis ez ellene van a szabályzatunknak. Most pedig akkor Düran asszonyt kérdezem, hogy Eisner asszonytól elfogad egy kék kártyát. Eisner asszony, tessék. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Duran képviselő úr. Elmondtam az előbb az expozimban is, hogy nyilván nem tökéletes ez a javaslat, és lehet itt javítani, de hogyha azon gondolkodunk, hogy holnap amennyiben támogatjuk az állásfoglalást, és ezzel a bizottság javaslatát elutasítjuk, akkor időközben minden annyira tökéletessé válik, mint ahogyan ön ezt megkívánja? És a másik oldalon, akkor ha ezt a holnapi ez a javaslatot elutasítjuk, akkor továbbra is rosszabb biztonsági előírások legyenek érvényben? mint a javaslatban? Mester asszony, a biztonság kockáztatása, vagy ha a biztonság a téma, akkor nem engedhetünk meg magunknak hibákat. Ha a rendelettervezetet elutasítjuk, akkor lehetőség van arra, hogy minden szempontból, nem csak környezeti, hanem biztonsági szempontból is jobb javaslat jöjjön elő. Ha ezt nem tesszük meg, akkor kiskaput nyitunk meg. Adjuk meg a lehetőséget a bizottságnak, hogy újra előterjessze az anyagot, és megfontolja jobban a szakértői véleményeket mert per definíció nem a repülés határokon átnyúló tél. Köszönöm, most pedig Ferreira úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A demokratikus ellenőrzéssel kapcsolatban azt gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy a bizottság a pilóták, illetve a kabin személyzet repülés idejére vonatkozó rendeletet akarja megváltoztatni. Ebben az esetben a munkavállalók és az utasok biztonságáról van szó. A bizottság ráadásul egyáltalán nem rejti véka alá, hogy kinek az érdekeit szolgálja például a légiközlekedési vállalatokét, és megpróbálja ennek az ellenkezőjét mutatni. A munkavállalók jogait kell védeni. Ők ugyanis rendkívül hosszú munka, munkaórákat kénytelenek végig dolgozni. Nem elegendő a monopól helyzetben lévő vállalatok helyzetét erősíteni. Ők minden módon megpróbálják növelni a bevételeiket az munkavállalók és az utazók kárára. Köszönöm. Elfogad egy kék kártyát Henin úrtól? Innen úr, öné a szó. Ferere úr, meg tudná nekem mondani, hogy ön mit képzel az Európai Parlamentről, a, akik egyfelől életről, halálról döntenek itt, ugye, ugyanakkor továbbra sem tudja a saját szabályait sem betartatni azáltal, hogy itt tapsolnak a Pridibőn, és ezt sem tudjuk megszüntetni? Ellen úr, az Európai Bizottság konkrét érdekeket véd ebben az esetben, és a parlament is. Igen, itt vannak a munkavállalók képviselői fönt a karzaton ma este velünk, és számukra ez egy olyan javaslat, amelyet elleneznünk kell. Ez a feladatunk ebben a parlamentben, és a pártom a továbbiakban is ellenezni fogja ezt a javaslatot. Én remélem, hogy a munkavállalók az Európai Unió szerte támogatnak minket. Köszönöm, hogy az elnök, a KSDR következik. Tarand úr az első parancsoljon. Thank you. I will use the... Köszönöm. Most pedig egy olyan nyelven fogom beszélni, ami csak Kallas úr és én értek, úgyhogy tegyek fel a fejhallgatójukat. Vannak pilótáink, vannak légiközlekedési vállalatok, és a különböző szempontokat kell figyelembe venni ebben az esetben. A bizottságnak kell értékelnie, illetve a bizottság úgy értékel, hogy a vállalatok jól cselekszenek, a munkavállalók pedig rosszul. A gépjárművezetők esetében sokkal rövidebb munkaidőt határoztunk meg, valamiért azt gondoljuk, hogy a repülők kevésbé veszélyesek, mint a teherautók. Ezért nagyon nagy érdeklődéssel várom a holnapi szavazást. Az Európai Néppárt nem egységes ebben az esetben. Én minden esetre biztonságban szeretnék hazaérni, és nagyon örülök, hogyha egy jókedvű pilóta visz engem haza, és annak is nagyon örülnék, hogyha legközelebb egy ilyen jó hangulatú és együttműködő biztos mellett ülhetnék. Következő, Paska úr. Köszönöm szépen a szót. Egy hónappal ezelőtt egy brit lap, a Sun, egy magán társaság által működtetett gépről számolt be, amely sokáig, több órán keresztül automata üzemmódban repült, mert mindkét pilóta elaludt. És nyilvánvaló volt, hogy a túlterhelt pilóták mindenhol ott vannak. A a légi biztonsági hatóságok többször kaptak már ilyen segélykiáltást, és ezt nem hallják meg. Ez a 10 és 18 órás kombináció a rendelkezés állás és a repülés tekintetében szerintünk, és a szakemberek is ezt javasolják, az, amit érvényesíteni kéne. Nem szabad játszani a polgárok, a utasok életével. You have a floor. Tessék öné a szó. William, thank you very much, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kiigazítani a legutóbbi hozzászólót, ugyanis az az információ, amit az Európai Parlament elé tárt, hibás, amikor a polgári légiközlekedési hatóság megvizsgálta ezt a helyzetet, nem ez volt a tényállás, és talán egyetérthet velem, hogy nagyon óvatosan kell szólnunk, amikor az egész világon az egyik legbiztonságosabb iparágról beszélünk, hogy ne legyen olyan félretájékoztatás, amely valóban a hibás üzenetet továbbítja egyetérthetünk abban, hogy nem értünk egyet, de mit teszünk végül? Ezek a megjegyzések azonban, amelyeket egyes kollégák megfogalmaznak, nagyon szakmaiatlanok, és egyáltalán nem helyén valók. Szerintem nem kéne hozzászólniuk ebben a vitában. Now I... Elnök, most pedig akkor megadom a szót, Kallász biztos úrnak parancsoljon. I've forgotten. Mr. Elnézést kérek, Paska úr. Ja sa priznám, že nerozumiem. Eh, Köszönöm a szót. Nem értem, amit most mondott, asszonyom. Én idéztem egy nyilvánosságra hozott eh, anyagból, és feltételezem, hogy a polgári légibiztonsági hivatal, amely megerősítette ezt az információt, nem tévedett. Sőt, asszony kíván még szólni. Egy, egy öntől kapott személyes levélre szeretnék reagálni. Ön a közlekedési bizottság egészét ö, olyannak minősíti, mint aki a médiából tájékozódik csupán, és mindent félreért. Hogyan veszi magának ezt a bátorságot, hogy egy európai parlamenti szakbizottságot azzal vádol, hogy nem tájékozódik kellőképpen? Azt is írja még, és itt van előttem egy lobbista cég levele is. Ön asszajkózza, amit a lobbisták. Ha ilyen körülmények között kell dönteni, és ezt bárki értelmes döntésnek és a polgárokat, polgárok biztonságát szolgáló döntésnek tartja, akkor az téved. Köszönöm szépen az utolsó hozzászóló pedig Simpson úr. Elnök úr, Ami engem igazán aggaszt, az az, hogy bizonyos képviselők úgy szólnak, ami a bizalom hiányát mutatja, nem csak az EASA-val kapcsolatban, hanem saját biztonsági nemzeti szabályozóikkal. Hallottam sokakat, akik a biztonság hiányáról beszélnek, hogy az utasok életét kockáztatják különböző országokból. Mégis a tény az az, hogy minden egyes nemzeti biztonsági szabályozó támogatta ezt a javaslatot. A német, a belga, a spanyol, mindannyian támogatták ezt a rendeletet. Tehát azt kell mondanom, hogy ez azért egy kisé aggaszt, hogy az információk hiányát tapasztalhatom. Ami pedig a két alvó pilóta esetét illeti, so, soha semmit ne higgyen el, amit a brit sajtóban olvas, ezt mondanám először is a szlovák kollégámnak. És azzal kapcsolatban, ami elhangzott, ugye az hibás, és a polgári légiközlekedési hatóság ezt megcáfolta. Ami pedig a lobbizást illeti. Szerintem engem sokkal több lobbista keresett meg az elmúlt években, mint bármelyiküket. De ezzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy a szakszervezetek részéről, főként a pilóták részéről kaptam több lobby megkeresést, mint a légitársaságok részéről. Nagyon intenzív volt a lobby tevékenység, nagyon kemény és határozott volt. Jogokban áll, de ne arról beszéljünk, hogy a légitársaságok lobbiztak. A lobbizás az érvelés mindkét oldaláról érkezett. Hölgyeim és uraim, mondja az elnök úr, ez volt az utolsó hozzászólás. Karamai úr már háromszor beszélt, úgyhogy most végül a biztos úrnak fogom megadni a szót. Kell a szót parancsoljon. Hölgyeim és, Hölgyeim és uraim, a holnapi döntésüket illetően egy dolgot szeretnék mondani. Személyes támadásokat politikai vitákban soha nem értékeltem sokra, főleg, hogyha lobby tevékenységről van szó. Nyilván a szakszervezetek engem is megkerestek, a légitársaságok nem. Hogyha visszaemlékeznek az elmúlt időszakra és a transzparencia kezdeményezésre, akkor kérdezem azt, hogy hol van az a sok-sok regisztrált szereplő, több mint 5000 regisztrált résztvevőnk van ebben a nyilvántartásban, a lobbistákról beszélek, mindenki ismeri, hogy hogyan működik ez, és hát nyilván nekem is vannak saját meglátásaim, amelyeket meg tudok fogalmazni, amennyiben szükséges a lobbizmussal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nem egy ilyen papír alapján kell politikai döntést hozni, és nem tudom igazából eldönteni, hogy ez a 1045, 10-15, 10-30 és így tovább, ez igazából mit is, mire is kíván kifutni, amikor a repülési időkről beszélünk, ezt a szakértőknek kell eldönteniük. Nyilván ha elutasítják a javaslatot, akkor visszaküldjük az EASA-nak az ügyet, és akkor megszületik a döntés a biztonságról, ami pedig a, az igen mélyen kivesézett ügyét illeti az alvó pilótáknak. Mi is ellenőriztük ezt a kérdést, és nem is volt ilyen eset. De van engedélyük az alvásra, ez benne szerepel a szabályozásban. Az autópilóta üzemmódban tudnak aludni a pilóták. És ezt nem kell túl misztifikálni. Vannak nyilván olyan időszakok, amikor ébren kell lenni, és vannak olyanok is, amikor al- aludni lehet, ez szerepel, mint még egyszer mondom a szabályozásban nem kell tehát túl misztifikálni azt, hogy az egyik, vagy akár mindkét, vagy a másik pilóta alszik. Ettől még a repülő kontroll alatt közlekedik. Ez egy fejlődő folyamat, nagyon sok technikai jellegű módosító került benyújtásra és megfogalmazásra pont azért, hogy elkerüljük a kockázatokat a biztonsági kockázatokat. Azt is el kell mondanunk, hogy Európa a legbiztonságosabb repülési zóna 2012 óta. Úgyhogy nem romlik a biztonság helyzete. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Én azt gondolom, hogy ez a javaslat, ez előrelépést jelent, ha összevetjük a jelenlegi helyzettel, és természetesen, ahogy mondtam már, elfogadjuk, tiszteletben tartjuk az önök döntését, és amennyiben szükséges a szakértőkre bízzuk a döntést. Köszönöm. Azt. Most pedig a közlekedési szakbizottság nevében Elkádrái úr fog szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a vitáért. Azt hiszem, hogy kivétel nélkül azt látjuk, hogy ez egy különlegesen fontos téma, Mindenki egyetért ebben. Kramer úr. Ön kicsit azt a benyomást keltette, hogy a biztonság ellenében szól ez a javaslat. Azonban nem szabad a jelenlegi helyzethez ragaszkodni, és az elkövetkezendő két-három évben pedig, ami az éjszakai repüléseket illeti, a maximális repülési idő 11 óra 45 perc lesz, a jelenlegi javaslat pedig 11 órát tartalmaz. Más példákat is tudok hozni. A javaslat azt tartalmazza, hogy az egy évben repülhető órák száma 1300-szor 1300-ról 1000-re fog csökkenni. Ez tehát a munkavállalók érdekeit képviseli, ezért kérem ne mondja azt, hogy ez egy veszélyes javaslat. Zárásképpen pedig szeretnék még egy félreértést tisztázni. Ez az összehasonlítás. Nem a nemzeti rendeletekkel kell történjen, hanem a helyszíni gyakorlattal az ipari, iparági megállapodásoknak köszönhetően. Nagyon sokan nem rendelkeznek ilyen munkafeltételekkel, ilyen védelemmel, hogyha a pilótákra gondolunk, illetve a kabin személyzetre, a fapados légitársaságoknál, ők sokkal nagyobb védelmet kapnak el javaslat értelmében, mint korábban ezért jelentéstevőként azt mondanám, hogy az állásfoglalást ne támogassuk, de hát a plenáris fog dönteni, és a plenáris döntését elfogadom. Ügyrendi kérdés, Kramer úr. Szeretném tudni, hogy Elkadrajói úr miért beszél a Trump bizottság egész nevében, és illetve miért a saját véleményét mondja, amikor 23-13 arányban a Trump bizottság nem úgy szavazott, mint ahogy most al úr megnyilvánult. Tájékoztatom önt, hogy a Trump bizottságban megállapodás született, Brian Simpson is része volt ennek, mondta az elnök. Még egy ellásfoglalási